Okay, welcome. Nos, üdvözlök mindenkit a sajtótájékoztató alkalmával. E, nemrég került sor eszméletcserére a LIBE szakbizottságban, az Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottságban e, a 2017. május 17-i felmutatás alapján a Libe Szakbizottság jelentést készített e, a magyarországi helyzetről. A Szargentini asszonynak adom meg a szót, és utána önök is kérdezhetnek természetesen. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Ma benyújtottam a jelentésemet a jogállamiság helyzetéről, az alapvető jogok és a demokrácia helyzetéről Magyarországon a szakbizottsághoz, és úgy gondolom, hogy a legfontosabb és elsődleges kérdéssel kellene kezdenem, nevezetesen hogyan látjuk a magyarországi jogállamiság eh, gyengüle olyan módon, hogy az legitimálja a 7 per 1-es cikk aktiválását. Erre válaszom az, hogy igen, egyértelműen fennáll a kockázat, hogy a tagállam komolyan megsérti, ősen megsérti azokat az alapértékeket, amelyeket az Európai Unió alapszik. Erre a következtetésre csak nem egy évi munka után jutottam, tanulmányoztam a helyzetet, kiműveltem magam a témakörben árnyék jelentéstevőkkel, szakértőkkel, Budapesten látogatókkal beszéltem, Brüsszelben, Strasbourgban. Amit vizsgáltunk, az soha nem egyedi esetek voltak önmagukban, hanem azt figyeltük, hogy a különböző ügyek, hogy amelyek egyébként egy életképes demokráciát alkotnak, ahol tiszteletben tartják a jogállamiságot, a magánemberek, az egyének jogait, mindezek a tényezők összességében hogyan játsznak össze és hatnak ki egymásra. Hiszen pontosan ez a feladatunk, amikor jelentést, ilyenfajta jelentést írunk. Egyébként ez az első alkalom, hogy ilyen jelentés megszületett. És néhány példát szeretnék elősorolni. 2012 óta Magyarország alkotmányát hat alkalommal módosították Látjuk, hogy az alkotmánybíróságot korlátozták a mozgásterét illetően. A rendes bíróságok elveszítették függetlenségük egy részét, és nagyobb mértékben a végrehajtó hatalom befolyása alatt vannak. Újságokat zártak be, állami finanszírozást látunk reklámok, szerződéseken keresztül olyan sajtótermékeknek, amelyek a gazda hangját terjesztik. Olyan jogalkotást látunk, amelyek sértik az oktatás szabadságát, a tanszabadságot az országban, felhívnám a figyelmet a CEU törvényre, a Lex CEU-ra, sérült a vallásszabadság, bejezett egyházaktól vonták meg a regisztrációt, és komoly problémák vannak a társulási joggal. A civil szervezetek, nem kormányzati szervezetek, amelyek valójában a jól működő demokráciának az alapját jelentik. Jelentős mértékben azt tapasztalják, hogy korlátozzák a mozgásterüket, csökkentik a finanszírozásukat, és újjal mutogatnak rájuk, nevezetesen külföldi hatalmak ügynökeinek nevezik ki őket az állam, a kormány képviselői. Miért fontos az Európai Unió számára, hogy ezt a helyzetet korrigáljuk, megpróbáljuk korrigálni? Azért, mert mindenkit képviselünk. Nagyon aggaszt Eh, bármely magyar állampolgár egyéni joga, hiszen az magyarok az Európai Unióban élnek úgy, ahogy mi mindannyian, és az ő jogaikat ugyanúgy meg kell védeni, mint az én saját jogaimat. Szeretném, és jogom is van ahhoz, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely eh, eh, belátható módon cselek, kiszámítható módon cselekszik, amely döntéseket hoz és ezeket a döntéseket betarja, és nem hoz olyan szabályokat, törvényeket, amelyek azt érik el, hogy az emberek nem mernek mozdulni, nem mernek beszélni, nem mernek vitázni, hiszen jelen pillanatban pontosan ezt látjuk Magyarországon, azt látjuk, hogy az emberek visszahúzódnak a kagylóhéjukba, szorosabb baráti köreikbe, és nem folyik már komoly társadalmi, egészséges társadalmi vita. Egy olyan kormány, amely magabiztos, amely irányítani akarja a népét, az egy olyan kormány, amely örül a kritikának, amely azt mondja, hogy mindannyiunknak jobbat tesz, jót tesz az, hogyha kijavítjuk egymás hibái tévedéseit. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ez az egyik legfontosabb értéke. Nos, benyújtottam a jelentést a szakbizottsághoz, és eh, hamarosan befejezem a eh, felszólalásomat. Ez a jelentés azon a kutatáson alapszik, amelyet olyan intézmények végeztek el, mint például a Velencei Bizottság, az Európa Tanács részéről, a Lanzarote Bizottság, az ENSZ. Eh, olyan bírósági ügyeket vizsgáltunk meg, amelyek luxemburgi, strasburgi és magyarországi bíróságokon zajlottak le és nehéz számomra belátni azt, és fájdalmas számomra az, hogy mi, az Európai Unió, mint hogyha olyan ellenzésre kellene támaszkodjunk csak, amely, az Európai, amely Magyarországon kívüli forrásokból származik, az Európai Unión kívülről származik, mintha nem lenne az Európai Uniónak képessége arra, hogy barátok között, házon belül, egymás körében térjük fel a valóságot, a tényeket. Úgy gondolom, hogy baráti körben egymás között, mint barátok, el kellene mondanunk egymásnak az igazságot. Remélem, hogy a, jelent, a jelentés tovább fog futni, az Európai Parlament komolyan fogja venni, és az Európai Unió tagállami el fogják mondani kollégáiknak, hogy nem ez, amit a magyar polgárok érdekel, érdemelnek. Köszönöm. Questions? Most tudjuk fogadni a kérdéseket. Kérem, hogy mindenki mutatkozzon be, és mutassa be az orgánumát is. Köszönöm szépen, az EU Observer eh, újságírója vagyok. Kérdésem, végső soron az a probléma, hogy a tanácsban nincsen elég támogatottság amellett, hogy Magyarországgal szemben intézkedéseket tegyenek, bár a parlament már többször eh, tett eh, ilyen véleményeket. Mit gondol azokról az országokról, akik nem akarnak lépni, nem akarják támogatni ezt az intézkedést ebben az ügyben, milyen érdekek forognak kockán számukra? Megpróbálom hangsúlyozni, hogy itt Magyarország állampolgárainak jólétéről és jogairól van szó. És szeretném, hogyha a magunk házatáján is körülnéznénk, hogyha a döntéshozatalban, a tanácsban, kormányok ülnek az asztal körül, ez mindannyiunkat, mindannyiunk életét befolyásolja, hogyha nem eléggé haladó a tanács, hogy rendezzék a klímavédelmi kérdéseket, vagy éppen megint csődbe megy egy bank, és meg kell menteni. Mi szeretnénk, hogyha olyan miniszterek ülnének, miniszterelnökök az asztal körül, akik szem előtt tartják mindannyiunk jólétét. És hogyha olyan országok is ott ülnek, akik nem értik, hogy mit jelent a szolidaritás. Másik példa erre az, hogy Olaszország szolidaritást kér a menekültválságban, egyértelműen megtagadják ezt a szolidaritást bizonyos tagállamok. Ilyenkor lépni kell. Nem a szuverenitás megsértéséről van szó, egy állami szuverenitásról, hogy megfoszthatják az állampolgáraikat jogaiktól. Ez nem joga egy államnak, nem szuverén joga, hogyha az Európai Unió tagjának akarja mondani magát. Thank you, I am Katalin. Köszönöm. Harmai Katalin népszava. Két dolgot vetettek fel a vita során, ezekre szeretném, hogyha kitérne. Az egyik téma a magyar választások kérdése. a magyar választók nagy legitimitással ruházták fel Orbán urat és pártját. Ez ellentmond az önálláspontjának, amely szerint nem jó Orbánnak az emberekkel visszahúzódnak a magánéletük köreibe. Én ellentmondást látok itt. Ön is hogyan tud erre reagálni? Másodszor. A libe jelentés igazából csak bosszú lépés azért, mert Magyarország nem vesz részt az átelepítési rendszerben, és nem akar fogadni migránsokat, menekülteket. Szeretném, hogyha reagálna ezekre a felvetésekre. A legutóbbival kezdeném. Én eredetileg márciusban szerettem volna nyilvánosságra hozni ezt a jelentést, de aztán meggondoltam magam. Mert azt gondoltam, hogy ez a jelentés véleményem szerint nem fog azonnal változást előidézni Magyarországon. Nem akartam befolyásolni a választásokat Magyarországon. Ez a jelentés olyan jelentés, amit a parlament a tanács elé visz. Azért, hogy kilépjek a választási vitából, ezért tartottam vissza a jelentést máig. Ezért pontosan emiatt egy kicsit nehéz az ön érvét elfogadni, amikor bosszúnak nevezi ezt a jelentést. Gyakran meglep az, hogy úgy tekintik ezt a jelentést, mint hogyha az embereket bírálná. Nem, a jelentés arról beszél, ami a gyakorlatban, a jogalkotásban megnyilvánul az, a magyar kormányzatban. Én kifejezetten szimpatizálok a magyarokkal, és együtt érzek velük. Itt nem az emberekről szól, nem az országról, nem is a pártról vagy a miniszterelnökről, hanem a kormányzati politikáról. Nem szeretném ezeket a dolgokat összemosni, az államot, a pártot, az embereket, stb. Ez nem a célunk. olyan jelentést állítottam össze minden képességemre támaszkodva, ami a tényekren alapul, és a bővebb összefüggést boncolgatja a, annak a folyamatnak, amely a társadalomban megpróbálja levon, lebontani a jogállamiságot és az alapvető jogok érvényesülését, miután kivívta szabadságát az a vasfüggöny lehullása után. Ami a választásokat illeti, követtem a választásokat, és olvastam beszámolókat is. Tudom, hogy még csak előzetesek az eredmények, és biztos, hogy figyelembe fogják a megfigyelőink is venni azt, ami az elmúlt napokban történt majd a végleges jelentést elolvasom, és később szeretnék erre reflektálni. Megint az a kérdés merül fel, hogy mit jelent a demokrácia, nem csak egyszerűen a többség uralmát, hanem azt, hogy a más véleményt is meghallgassuk, ők is hallathassák hangjukat, akkor is, hogyha nem értek valakivel egy, egyet, akkor is tiszteletet érdemel, és elmondhatja a véleményét. Ez a demokratikus megközelítés. Az, hogy valaki megnyer egy választást, abban a kényelmes helyzetben van, megengedheti magának azt a luxust, hogy szakpolitikai javaslatokat tegyen az ország helyzetének javítása érdekében, de kötelezettséget, felelősséget is ró ez a kormányra, mert felelőssé válik a nép jólétért. Egy jó vezető így gondolkodik. Are there other questions? További kérdések. Katrin Fjör, jó riporter. Nem olvastam meg a jelentést, és bizonyára sokkal konkrétabb és erős megfogalmazású ezekben a vonatkozásokban. Az emberek apatikusak, nem elég a tere a kritikának, kritikus gondolkodásnak, de ez nagyon gyenge megfogalmazásnak tűnik. Amikor Lengyelországot figyeltem, ott egyértelmű volt, hogy olyan törvényi intézkedéseket hoztak, amelyek a bírók függetlenségét korlátozták. Magyarország esetében első kérdésem ez lenne, ugyanilyen világos a jogállamiság sérülése? Másrészt ugye nagyon lassúak ezek a folyamatok, és nagyon gyengék ezek az érvek gyakran. Nem lenne jobb, hogyha politikai döntést szorgalmaznánk és politikai nyomást gyakorolnánk a helyet, hogy ilyen nagyon gyenge mechanizmusokra támaszkodunk? Hiszen láttuk, hogy a néppárt, az Európai Parlament néppárti frakciója teljes mértékben támogatja a Fideszt, és elfogadta a választási eredményeket, annak ellenére, hogy ennek a pártnak, a, Fidesznek a politikái teljes mértékben, nagyon nagy mértékben ellentmondanak annak, amit az Európai néppárt képvisel. Ez nem a politika kudarca? Köszönöm. Ez egy teljes mértékben politikai folyamat. Ez az első alkalom arra, hogy ezt használjuk, és ez az első alkalom, amikor Franz Timmermans használta ezt a folyamatot Lengyelországgal szemben, és küzd mert nincsenek egyértelmű határidők. Hogyha a bolgár elnökség nem lép, akkor Timmermans úr problémát fog tapasztalni, probléma lesz számára, ugyanez igaz ránk is. Tehát teljes politikai folyamatot indítunk, indítottunk el, és a, a kérdés az, hogy elég komolyan, egész, elég keményen ö, ö, fogalmazja a jelentés, igen, és ezt a Velencei jelentés, az ENSZ, a bírósági ügyek, és így tovább, az EBSZ e jelentés komolyan alátámasztják, nyilván nem tudtam még elolvasni tényekre alapozunk, és hogyha mindezeket a kérdéseket külön megvizsgáljuk, ha megvizsgáljuk azt, amit az egyes bizottságok külön-külön vizsgáltak, akkor nem biztos, hogy látjuk a teljes képet. Ennek megfelelően próbáltam azt tenni, hogy ne az egyes kérdésekre koncentráljunk csak, hanem próbáljuk ezeknek az összjátékát, összhatását együtt figyelembe venni, és ez egy igen érzelmes, igen érzelmeket töltött helyzet, hiszen az emberek jogait, lehetőségeit képviseljük. Nos, az a tény, hogy én ezt a jelentést megjelenthettem, megírhattam, az egy 2017-es Európai Uniós Európai Parlamenti döntés. sem alapszik, és szeretnék a kollégáimnak köszönetet mondani, amiért lehetővé tették, hogy ezt a jelentést megírjam. Köszönet azoknak, akik amellett szavaztak, hogy ezt megírjuk, és köszönet azoknak is, akik egy kicsit még féltek, hogy mennyire hasznos ez, de ők is lehetővé tették ennek a jelentésnek a megírását. Úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban mindannyian el fogjuk olvasni ezt a jelentést, és ennek alapján javításokat, módosításokat tudunk javasolni. Ettől kezdve egy olyan belső vita alakulhat ki itt az Európai Parlamentben, amely előbb-utóbb eljut addig a pontig, hogy, hogy hol is kell végül nemet mondanunk úgy gondolom, hogy van egyfajta pozitív hangulat olyan értelemben, hogy négy szakbizottság van, amely véleményeket fogalmaz meg, az Alkotmányos Ügyek Szakbizottsága már szavazott, és arra buzdítottak, hogy igen, kezdjük el a hetes cikkely hatája alatt az eljárást, mert egyértelműen fennáll az a kockázat, hogy Magyarország megsérti az Európai Unió közös alapvető értékeit. A Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság elnöke, Gressle asszony meglehetősen egyértelmű véleményt fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy milyen korrupció és az Európai Uniós pénzek felhasználása milyen módon zajlik Magyarországon, és úgy gondolom, hogy ő is azt, vélem, azt a véleménye, hogy ezt az eljárás folytatni kell. Ami a nemi ügyekkel, a, a kulturális ügyekkel kapcsolatos szakbizottság állásfoglalat a tanszabadsággal, az oktatás szabadságával és a sajtószabadsággal kapcsolatban. Összességében négy szakbizottság volt, amely együtt úgy gondolta, hogy ezt kollektív folyamatként le kell folytatnunk, mert indokolt. És hagyj beszéljek egy kicsit a tanszabadsággal, az oktatás szabadságról. Sokan mondták azt, hogy a CEU, az Közép-Európai Egyetem körüli probléma, az már megoldódott. Nos, éppen ellenkezőleg a bizottság továbbra is folytatja a szabálysértési eljárás Magyarországgal szemben ezzel az ügyben kapcsolatban. E, ha jól tudom, akkor Bécsben keresi az egyetem ezt az ingatlant, ahova költözhetne, vagy ahol bérelhet e, e, helységeket, és ami megdöbbentő az az, hogy a törvény benyújtását követően tárgyalások voltak a magyar állam és a New, Yorki, New York állam között, hogy megállapodjanak a szerződés megszületett, a ratifikálásra még nem került sor. Magyarország kormánya olyan barátságos volt, hogy plusz egy évet adott a CEU-nak arra, hogy végrehajtsa a törvényeket, megfeleljen a törvényeknek, és elfelelkezett arról, hogy az egyetem akkor életképes, hogyha hallgatói és professzorai vannak. És hogyha olyan tanév elé nézünk, amikor nem tudja az egyetem, hogy tud-e majd működni, vagy nem szeptembertől kezdve, ez klasszikus példája annak, hogy milyen módon tudja létező jogalkotás eh, valójában lefékezni, eh, letompítani a természetes folyamatokat, el lehetetleníteni valójában, a gyakorlatban az egyetem munkáját. Köszönöm. Van még néhány kérdésre időnk, hogyha vannak kérdések, és a bejáratnál a jelentés példányait megtalálhatják. Köszönöm szépen, Bonini vagyok, News Italy. Mennyire van meggyőződve arról, hogy a jelentést támogatni fogja a többi frakció az Európai Parlamentben? Úgy látom, hogy a frakció között megosztó ez a kérdés, és nem biztos, hogy megkapja a többséget ezekkel az érvekkel. És hogyha még egy kis kérdést megengedhetek magamnak, az EPP frakciót hogyan tudja meggyőzni, hogy ők amellett álljanak ki, hogy a hetedik cikket aktiválják Orbán kormányával szemben. Ez egy kicsit hasonlít ez a kérdés az előzőekhez, megpróbálok jó választ adni rá. A politikában semmi nem biztos. Ha biztos volnék eh, abban, hogy a kétharmados többség megvan, akkor szavazásra bocsátanám, de ez egy folyamat. Meg kell győznöm a kollégákat egyesével, a tényekkel, és az EPP beli kollégákat nem úgy látom, ahol nincsen véleménykülönbség. A Libe Bizottság ülésén is hallottunk nagyon eltérő véleményeket egyazon frakción belülről nincsen semmiféle garanciám, és az a feladatom, hogy azon dolgozzak, hogy támogatást szerezzek a véleményemnek. Mivel ez az első alkalom, hogy a parlament belevág ebbe az eljárásba, minél inkább sérül a jogállamiság Magyarországon, annál nagyobb az erkölcsi kötelezettségünk, hogy végigvigyük ezt az ügyet, mert ha nem tesszük, látjuk, hogy a bizottság nem akarja felvállalni ezt az ügyet, a tanács sem akar szembenézni az igazsággal, akkor meg kell mutatnunk, hogy a parlament kiáll az állampolgárok jogaiért, még akkor sem, ha nem ugyanabban az államban élnek, más nyelvet beszélnek, vagy egy kicsit másképp néznek ki. Are there any more questions? Van-e további kérdés? Úgy tűnik nincs. Akkor szeretném köszönetet mondani, szeretnék köszönetet mondani, amiért eljöttek, és köszönetet a tolmácsoknak mondja az elnök. Legyen jó napjuk!